jelentésnek az elkészítésében, és elnézést kérek azért, hogy Dali úr személyes okok miatt nem tud jelen lenni. Thank you, Commissioner. Köszönöm szépen. Köszönöm, biztos úr. Echeveria úrnak pedig megköszönjük a jelentést, és az összes hozzászólóknak is. A következő napi rendi pontunk Galló asszony jelentése a szellemi tulajdonhoz fűződő jogok belső piaci érvényesítésének megerősítése. Négy percre megadom a szót az előadónak. Köszönöm, elnök úr, kedves kollégák! A parlamentnek meg kell ragadnia azt az alkalmat, hogy a saját kezdeményezésű jelentésről szavazás lesz. Ez nem az én jelentésem, hanem nagyon sok kompromisszum eredménye. A cél az, hogy nagy vita induljon. Közel tíz éve az összes szövegünkben ismételgetjük, hogy a az európai gazdaság, a tudás, az ismeretek gazdasága legyen. Ez azt jelenti, hogy meg kell felelnünk a kihívásnak, és ennek ki kell terjednie, hiszen most már a digitális korszakot érjük. Ez az EU GDP-nek 7%-át teszi ki, és 14 millió foglalkoztatás, munkahelyet, és ez maradjon a az európai gazdaság adója. Tudjuk, hogy milyen nagy a konkurencia, Védeni kell magunkat, mert ha nem, akkor eltűnik mindez a tulajdon. De ki fogja mindezt védeni, és ki fogja buzdítani az alkotókat, hogy újítsanak, ki fogja biztosítani az európai kulturális sokféleséget és annak kihatását a világra, terjedését, ki fogja fizetni a művészeket, az alkotókat, a mérnököket, az értelmiségieket, ki fogja biztosítani a kreatív és újító iparágak résztvevőit, ki fogja bátorítani a KKV-kat és az ifjú alkotókat arra, hogy vállalkozzanak és 2020-ig alakítsák át az EU gazdaságát. A válasz erre a kérdésre Evidens ez a szellemi tulajdonjog biztosítása, ami ezt garantálni fogja. Mindenki együtt, egyetért azzal, hogy ezt védeni kell akkor, amikor fizikai javakról van szó, de amióta az internet elterjedt, közülünk néhányan egy kicsit elvesztették a fejüket. Még nem értették meg, hogy egyúttal védeni kell a javakat, mindazokat, amelyek a digitális hordozókon terjednek, zene, könyv, videójátékok, szoftver, stb. Az internet nem szabad, hogy megbénítsa az embereket. Ez hatalmas lehetőség, és ennek örülni kell, és garantálni kell az internetet az összes EU állampolgárnak. Ez jog, de közben védeni kell a szövegeket, a, e, már a, jog, a meglévő jogot biztosítani kell a művek védelmére, mert ha nem, akkor e, a dzsungeltörvények e, érvényesülnek, és az erősebb nyer. Ezt akarjuk, le akarjuk rombolni a kreatív és újító ágazatokat, és fel akarjuk áldozni őket annak, hogy ingyenesen használják ezeket a javakat nem szabad a populizmus és a demagógia eszközeivel élni nekünk. Képesek vagyunk arra, hogy gondolkodjunk és eleget tegyünk a feladatunknak. Fölteszem ezt a kérdést, mert a jelentés tárgya az, hogy a bizottságnak jelet küldjünk, fogjunk össze, találjuk meg a megfelelő megoldásokat szabaduljunk meg a populista reflexektől, próbáljuk meg túlhaladni a politikai jellegű vitáinkat, és az általános érdekeket vegyük figyelembe. Szabad teret hagyjunk -e itt a bizottságnak, hiszen tőlünk sokan függenek, nem szabad itt elbújni a felelősség elől, mert a vita csak most kezdődik. Köszönöm. Köszönöm, Köszönöm szépen. A spontán hozzászólásokban öt hozzászólást fogadok el. Akik már felszólaltak, azok között van olyan, aki korábban is felszólalt. Boris Encsúr, Mandez úr, Lichtenberger asszony és Érnhauser úr. Boris úr az első przede wszystkim chciałem podziękować pani gallo za to e, dobre i wyważonego. köszönetet szeretnék mondani az előadónak kiváló kiegyensúlyozott jelentés megerősíti azt, hogy az Európai Unió védeni kívánja a jogokat. És ez fontos Európában. Egyértelmű ez az Európai Bizottság digitális programjából is, amely az árva művekkel foglalkozik, és egyéb művekkel kapcsolatos jogokkal. Mint mondtam, tehát rendkívül kiegyensúlyozott a jelentés, ez az óriási előny. Nem foglalkozik korlátozóan a hamisítással és a kalózkodással, hanem kiterjed arra, hogy fontos, hogy tudatosítani kell a, az állampolgárokban azt, hogy ezzel jogokat sértenek. A korábbi jelentéssel kapcsolatban itt is jó modellre van szükség, jó kereskedelmi modellre, amely védi a szerzői jogokat, védi az innovátorokat, és lehetővé teszi a fogyasztók számára egyben azt is, hogy minden jellegű terméket és munkát észszerű ágyon, áron vásároljon be. Egyben segíti és védi a szellemi jogokat. Köszönöm. Köszönöm szépen, most hátradőlök. Rubik, Engström és Rajtova asszony, hiszen ő volt az IMKO előadója is. Jó, rugalmasok vagyunk, de mindenki egy percet szólhat. Andrew az első. Sedinte, consider că raportul în dezbat... Tisztelt elnök úr, úgy gondolom, hogy ez a jelentés mindenképpen üdvözlendő, és beletartozik az Európai Unió kezdeményezésében azzal a céllal, hogy a szellemi tulajdont konszolidáljuk. Különösen jónak tartom Gáló asszony jelentés készítőnek a munkáját. Szeretnék néhány elemet kiemelni, amelyeket ugyancsak bele kellett volna építeni jelentésbe. Először is különbséget kell tenni egyértelműen, hangsúlyozni, hogy milyen szociális gazdasági következményei vannak annak, hogyha a szerzőjogokat nem vesszük figyelembe. Ez kihathat adott esetben a személyeknek az egészségére kihajtó dolgok, azok nem ugyanolyanok. A múlt évben az elektronikus szolgáltatóknak nem szabad azért bíróság elé állítani, hogy mit tesznek az ügyfeleik. Mandez úr következik. Ehm, Szeretnék köszönetet mondani az előadónak az együttműködésért. A jogi bizottság és minden más érintett felet kompromisszumban tudott egyesíteni. Nagyon érzelemmel töltött viták voltak. Az én frakcióm is ezek során különböző alternatívákkal próbált részt lenni, és nagyon fontos szerepet játszott abban, hogy ez a jelentés ezzel a szöveggel összeállt. Kár azonban az hogy olyan soká elhúzódott a vita, és a megoldás kevésbé innovatív, innovatív. Több innovációra van szükség, több elkereskedelemre, de védeni kell a szellemi tulajdonjogokat. Ez az innováció alakja, alapja. Éppen ezért úgy gondolom, hogy holnap megfelelően fogunk tudni minden alternatívát figyelembe véve a szavazáson. Megfelelő lendületre van szükség, és úgy gondolom, hogy Barnier biztos úrnak a, köv- a következőekben megfelelően megfelelő jogi kerettel sikerül előállnia a szellemi tulajdonjogokra vonatkozóan. Óriási igény van a multiterritoriális licencekre, engedélyekre, és ez egy óriási dilemmát oldana meg. Köszönöm. Köszönöm, Lichtenberger asszony. Köszönöm szépen, kedves kollégák! Nem véletlen, hogy most nem tudunk olyan könnyen egyetérteni ebben az esetben két egymással összeegyeztethetetlen anyagot mosunk össze. Valószínűleg a márkavédelemnél, hogyha koncentráltunk volna, meg tudtunk volna állapodni ebben. De az anyag internettel való összemosása tényszerűen is téves, hiszen új, más stratégiákra van szükség, mint az anyagi jogra. Egyszerűen nem hozható át. Ezen kívül visz, ö, azt is látni kell, hogy minden egyes büntető eljárásban a hálózaton, a há, világhálón keresztül a polgári jogokba avatkozunk be, mert nem lehet ezeket saját magunknak kideríteni. És a harmadik dolog is világos akkor, amikor a kultúrát a weben keresztül büntető jogi vonzatokkal teszem összekapcsolhatóvá, akkor az internet kultúra, művészet és kreativitásra vonatkozó esélyeit és kínálatát sem fogom tudni élvezni. Szerintem beszélnünk kellene erről még, az sokkal okosabb lenne. Thank you, Mr. Ehrenhauser. One minute. Köszönöm szépen, Ehrenházer úr, egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr. A másolatok elleni harc és fellépés nagyon fontos ebben a házban. Mégis meg kell, hogy mondjam, hogy ezt a, jelen, ezt a jelentést nem tudom elfogadni. Egyebek között nagyon sok fiatal állampolgár és képviselő fenntartását is osztom, akik a különböző internet zárakat akadálynak tartják az olyan fogalmak, mint másolás és kalózkodás, amelyeket a bizottság alkalmaz, itt is megjelenik, megjelennek, és ezek további jogbizonytalanságát okoznak. A kalózkodás a nem kereskedelmi internet, internet csere szempontjából alkalmazhatatlan, mert ezzel több millió polgárt kriminalizál. Ahogy a szociáldemokraták képviselői azt helyesen jelezték, egy új hatóság e, létrehozása ellen határozottan felszólalok, hiszen úgy gondolom, hogy a jelenlegi struktúrák már ezzel a lehetőséggel igen takarékosan tudnak bánni, azt megoldani. Köszönöm szépen, Rübi úr! Herr igen, tisztelt elnök úr, a szellemi tulajdon, vagy akár a fizikai tulajdon alapvető pillére a piacgazdaságnak, és éppen ezért úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy elgondolkozzunk azon, hogy ezt a kérdést megfelelő konszenzussal hogyan tudjuk közösen szabályozni. Mindenképpen az egy ablakos vásárlásra szükség van, tehát egyszerűvé kell tenni a KKV-k, a magánszemélyek, a magánvállalkozók számára a megfelelő engedélyek megszerzése. És éppen ezért az EU jog szempontjából is fontos, hogy a szellemi tulajdonjog megfelelő súlyt kapjon. A szellemi tulajdon belső piacára van szükség, de minden előtt arra van szükség, hogy egy hogy egy eredeti nyelv, az eredeti nyelven is rendelkezésre álljon, hiszen minden nyelvnek megvan a kultúrája, és éppen ezért fontos, hogy engedélyezzük ezeket a nyelveket Európa egészére, és éppen ezért a polgárok azokat használhassák is. Az interoperabilitásra is szükség van, a, a műszaki semlegességre, annak érdekében, hogy a szellemi tulajdont megfelelően ki is tudjuk használni. De mindenek előtt szankciókra van szükség azokkal szemben, akik a kereskedelmi és versenyjogot megsértik. Köszönöm. Engström. kollega egy percben. Több probléma van ezzel a jelentéssel, de szeretnék kiemelni egy alapproblémát, a következetlenség. Azt mondja, hogy nincsenek meg a szükséges tények és számadatok a törvénykezéshez, és éppen ezért ezeket meg kellene szerezni. Majd aztán azt mondja a jelentés, hogy a bizottság miért nem javasolt valamilyen joganyagot, és csak nem joganyag jellegű intézkedéseket javasolt. De hogyha nincsenek meg a számadatok nekünk, politikusok számára, akkor ez alapvető probléma, és ez az oka annak, hogy az európai intézmények még nem találtak jó szakpolitikát. Én javaslom a GUE szocialista és zöld állásfoglalást. Azt mondták, hogy először szerezzük meg a tényeket és a számadatokat, és azután tudunk majd törvényt alkotni. Köszönöm. Köszönöm szépen, Jár úr, egy percben. a különböző tagállami szabályozás a szellemi tulajdon területén útját állja annak, hogy megfelelő védelmet értem, élvezen ez a jog. Ez egyben a mozgásszabadságot és az innováció beruházás gátjává is válik. E területen a szellemi tulajdon éppen ezért egyre gyakrabban összefügg a szervezet kriminalitással és bűnözéssel. Az internet igen könnyen alkalmazható platform ebben ugyanúgy a megfelelő védelmi szintet csak célirányos közös európai eljárással lehet elérni. A nemzeti előírások harmonizálását üdvözöljük, és úgy gondoljuk, hogy a belső piac működéséhez ez hozzájárul. Köszönjük az előadónak, hiszen egy fontos kérdést tárgyal, és biztos vagyok abban, hogy erről még többször fogunk a házban beszélni. Köszönöm. Thank you. And finally, Mrs. Köszönöm végül Róteber asszony. Děkuji, pane předsedající. E, jako zpravodaj stan... el kell mondani. mondjam, hogy csalódott vagyok, hogy Galó kollégánk nem vette figyelembe az ajánlásainkat. Ugyanakkor a bizottság megerősítette, hogy a javaslatom, mely értelmében egy európai tanúsítványét kellene létrehozni. Ez megfontolásra fog kerülni, köszönöm biztos úr. Küzdeni kell a hamisított termékek ellen, különösen azok ellen, amelyek Ázsiából származnak nagyon nagy szégyen az, hogy ekkora nagy a különbség a képviselők között, mert a szövegnek egy része, ami a ö, szellemi tulajdonnal rendelkező termékek letöltésre vonatkoznak. Itt nem arról van szó, hogy a tizenéveseket kellene ö, börtönbe küldeni, hanem egyszerűen ezek a szabályok nem jók, nem igazán védik a, ö, az alkotókat, hanem inkább a ö, a jog tulajdonosoknak és a kollektív társaságoknak a jogait érvényesítik. Tehát nem, nem jó az egyensúly. Elnök, köszönöm szépen, kedves kollégák. Most pedig a bizottság mindenkivel foglalkozik, úgyhogy most Bárniónak adom meg a szót. Tisztelt elnök úr, én mindig nagyon nagy figyelemmel hallgatom azt, amit az európai képviselők mondanak a bizottság nem rendelkezik minden tudással, úgyhogy fontos számára ezek a, ez a diagnosztika és ezek a javaslatok. Ezért szeretnék nagyon köszönetet mondani Jair Galónak és az Európai Parlamentnek, hogy javítani kívánja ezt a jelentést, és támogatni kívánja az elemi tulajdon megvédését. Tudom, hogy ez a jelentés nagyon sok vitát váltott ki, és ez természetesen természetes dolog megfelelő egyensúlyt mutat a különböző érdekek között. Emlékezni Boris úrnak és Rubik úrnak az észrevételeire valóban egy hatékony védelme a szellemi tulajdonnak lehetővé teszi, hogy ösztönözzük az innovációt és a kreativitást, és ezzel munkahelyek őrizhetők meg. De hagyd tegyem hozzá, hogyha a védelméről és a jogos megfizetéséről beszélünk a az alkotásnak. Itt nem csak a kulturális és az ipari ö, ö, termékekről van szó, hanem a, például az újságíróknak a munkájára is, hogyha gondolunk, akik az írott lapokban írnak, őket is megfelelően kell javatalmazni, és ők is megértemlik a védelmet. Nagyon jól tudjuk, hogy mi húzódik meg azon kockázatok mellett, amik, mögött, amiket a ö, hamisítás rejt. A bizottság, ö, szeretném hangsúlyozni, nagyon szorosan együtt kíván működni az elkövetkezendő hónapokban a parlament valamennyi frakciójával azért, hogy a hamisítás és a kalózkodás elleni küzdelmet megerősítsük. Ö, a ö, szellemi tulajdon sírelmére követett cselekményeket ö, ö, jogi eszközökkel, nem jogi eszközökkel is védeni kell, de úgy gondolom, hogy minden küzdelemhez pozitív lépések is szükségesek, mint például a legális ajánlatok és vásárlási lehetőségek javítása. Fontos az állampolgárok érzékenységet is felkelteni, nem csak a fiatalok eh, körében, hanem a mások körében is, itten Armstrong úrnak a kérdésére reagálok, hogy vitatatlan statisztikák is kell, hogy legyenek arról, hogy milyen mértékű a hamisítás és a kalózkodás, és a lehető meg, lehetőleg pontosabban elemezni kell azt is, hogy ennek mi a hatása a társadalomra és a gazdaságra. A bizottság külön oda fog figyelni, az obszervatórium kifejlesztésére és az egyéb intézkedésekre, amelyek 2009. szeptemberi közleményünkben szerepel az iparközi együttműködés vonatkozásában. Szeretném még egyszer elmondani, hogy a hamisításnak valamennyi dimenzióját csak úgy, mint a kalózkodás dimenzióit figyelembe véve kell kialakítanunk egy megfelelő lépést, akciót. Itten megfelelő képzésre is van szükség az egyes országokban a határőrizetnél, illetve szakértelem kell annak az obszervatóriumnak is, amit létre fogunk hozni nagyon konkrét és szavahihető módon. Különösen oda kell figyelni a jogi keret javítására és a szellemi termék tiszteletben tartására. Jár úrnak említem, hogy egy, ehhez egy európai keret kell. Kiegyensúlyozott kell, hogy legyen a megoldás arányos, az, alap, az állampolgárok alapjogait figyelembe kell tartani. Lichtenberger asszonynak említeném, hogy szó nincsen arról, és eh, hogy kriminalizálnánk eh, bizonyos magatartásokat, különösen nem a fiatalokét, nem erről van szó. A bizottság őszre előkészít egy eh, jelentés a 2004-48-as EK e irányelvről. Szeretném Anders úrnak megerősíteni, aki kérdést intézett hozzám e tekintetben, illetve Galo asszony is hangsúlyozta ezt a kérdést. Ezen jelentés alapján fogjuk, mint ahogy egyébként ez szükséges lesz, majd a módosító indítványokat is javasolni, úgy, hogy Európában javuljon a szellemi tulajdon helyzete. Köszönöm. Thank you, Commissioner. Köszönöm, biztos úr. Nagyon jó, fogadták a hozzászólást és a jelentést. Holnap 12-kor lesz a szavazás erről. A következő napi rendi pont Ferrera az úr jelentése természeti csapások és ember okozta katasztrófák megelőzése és a közösség megközelítése mindehez. Négy percben megadom a szót a jelentéstevőnek. Öné a szó. Köszönöm.